bizottságnak vannak tájékoztatásai három ö, ö, ö, szöveget, illetve a 231. cikk értelmében ezek a szövegek elfogadottnak minősülnek, hogyha 24 órán belül vagy legalább 40 képviselő kifogása nem kerül benyújtásra. A ö, címeket ezen ülésjegyzőkönyvéhez kapcsoltan közzétesszük. A következő napi rendi pont az Európai Bizottság elnök jelöltjének meghallgatás